Sra kerül sor. És utolsó sorban, mivel múlt évben ezzel kapcsolatban árnyék jelentéstevő voltam a frakciómban, szeretném kérni a bizottságot arra, hogy az Európai Parlamentnek ezt a véleményét intenzíven olvassa át, és akkor is, hogyha nincsen együtt döntési jogunk ebben a körben, arra szeretném kérni, hogy fogadják el ezt a véleményt, és érdemi, tartalmi választ adjanak azokra a kérdésekre, amelyek a legutóbbi versenypolitikai jelentésben voltak. Nevezetesen arra a kérdésre, hogy a 2003 per első rendelet megfelelő időn belül nem szorul-e átdolgozásra, különösen, különös tekintet a középvállalkozásokra, a középvállalkozások másfajta kezelésére a bírságokkal kapcsolatban, mint a nagyvállalatok kezelésére. Úgy gondolom, hogy ennek a jelentésnek csak akkor van értelme, hogyha a végén egy konstruktív és hatékony választ kapunk a kérdéseimre, és nem csak teleírunk papírokat. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmüket. Elnök, köszönöm szépen, Schwab úr. Weiler asszony szocialisták részéről. Köszönöm szépen. Catherine Taylor vagyok, de Weilert hallottam. Szeretném Krisztián Boszolynak megköszönni ezt a jelentést a gazdasági szakbizottság nevében. Nagyon örültem. Az ötös pont, ez a gyógyszeripari termékek tekintetében kódok, és ezt igenis jobban meg kell világosítani. Nagyon fontos az, hogy belegondolunk. A négyes pont az energia. Itt esetleg javasolnunk kellene a fogyasztók jogait, hogy az emberek átkapcsolhassanak más energiaellátóra is. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy milyen az árképzés, ez is nagyon fontos, azonban nagyon fontosak a fogyasztói jogok. Szeretném hozzáfűzni még azt is, hogy szeretném Krisztiánnak megköszönni a munkát, és mindenképpen támogatni fogom. Köszönöm. Köszönöm. Most egészen röviden a zöldek nevében szólok, és nem elnökként. Csatlakozom Schwab úrhoz, hogy meg kéne kérdeznünk a bizottságot, hogy mely következtetéseket szeretne levonni a jelentésből. Szerintem eh, észszerű kielég, kiegészítés, hiszen eh, igazából ez a jelentés már nem lesz releváns. Tehát tegyük fel a kérdést a jelentésben, különben eh, az előadó súlypontjait támogatom, az energia nagyon lényeges pont, és ebben a tekintetben sok tagállam a magas a koncentrációs folyamat, ami kihat a végfelhasználóra is. Ez arra egy kihatással van, hogy a hálózatokat kézben tartja néhány nagy vállalat. A politikának meg kellene nézni, hogy milyen lehetőségek vannak a területen, és fontosnak tartom, hogy mindig szóljunk hozzá. Ez lett volna zöld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 retúrt nem hallani, nagyon zavaros a német. Technikai, Technikai probléma, probléma van. Kérem, hogy valaki nézzen utána, mert nem működött a tolmácsolás. French and German. Francia és német tolmácsolás nem ment. Which one? French? Francia? Tehát francia sincs. Francia tolmácsolás egyáltalán nincs, és problémás a német. Now it's better. Most talán jobb. Francia megy. Rendben. Várnunk kell. Czy, Meg kell, hogy ismételjem, amit elmondtam? Elnök. Hát esetleg néhány szóban foglalja össze, és akkor meglátjuk, hogy működik-e a tolmácsolás. Into Polish, some words. Lengyelül mondjon pár szót, kérem. Tehát akkor még egyszer szeretném Buzaj úrnak megköszönni, hogy megírta, előkészítette ezt a jelentést. Nagyon örülök, hogy a jelentést most gyorsabban összehoztuk, mint tavaly, tehát természetesen egy hangon kell szólnunk. Tudom, hogy nagyon kevés időnk van, Örülök, hogy Buszaj úr erre a két szektorra koncentrált, az energiára. 2009 egy olyan év volt, amelyben az Európai Parlament és a Tanács energiacsomagot fogadott el. A témához pedig eh, eléggé sok megjegyzés járul bizottság anyagában. A gyógyszeripar kiválasztása is nagyon szerencsés, hiszen itt több a verseny. Buzai úrnak pedig szeretném megköszönni, hogy az európai szabadalomról is beszélt. Ennek a kimaradása nagy probléma. A közös piac befejezéséig érdekében. Látok egy ellentmondást is, és pedig a hármas ponttal kapcsolatban. Hiszen eh, itt a közös jogvédelemről van szó. Köszönöm szépen, Szalvini úr. Szeretne ön is? Jó, nem. Akkor Zsura képviselőtársnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak a munkájáért. Két-három megjegyzésem lenne, esetleg módosítót is beadok majd ezzel kapcsolatban. Az első megjegyzésem, a, a már erről szó volt, a gyógyszertermékek. termékek a szabadalmi kérdés, ami miatt ugye az általános gyógyszerek későn jutnak be a piacra. Ez valójában egy kérdés, de önmagában ez nem probléma, mert igazából a szabadalmi előírások általában javítják a, a magát a terméket, de igazából a visszaélése van itt a probléma. Tehát az, e, nem ezen kéne harcolni, hanem a visszaélések ellen kell harcolni. Aztán a közösségi szabadalom, európai szabadalom kérdése kell találni egy olyan eszközt, hogy, az egy, hogy egy tagállamban történő benyújtás, az minden tagállamban érvényessé tegye a szabadalmat. Itt esetleg a megfogalmazást kellene módosítani. Még egy megjegyzésem lenne a kollektív keresetről, ugye már beszéltünk erről. igazából az a kérdés, hogy azok az állampolgárok, akik kollektív keresettel akarnak élni, ezt hogyan tehetik meg, és milyen opt-in lehetőséget lehet biztosítani erre vonatkozóan? Ezek persze részletkérdések, még egyszer szeretném megköszönni a munkát, amit megtettek. Vielen Dank. Köszönöm szépen. Májer úrnak adnám meg a szót, és utána a bizottságnak. Köszönöm szépen, elnök asszony. A versenyjog a szociális piacgazdaságnak egy jelentős része. Olyan szabályozási keretre van szükségünk, amely minden tagállamnak a viszonyát és magát a piacgazdaságot is szabályozza. Egy része ennek a karteljog, egy másik része pedig a reklámjog a tulajdonképpeni feladatunk a belső piacon tulajdonképpen az lenne, hogy szabad áru forgalmat biztosítsunk, azonban megfelelő keretek között, megfelelő szabályozási keretek között. Itt ugyanis különböző, tehát 27 tagállam együtt éléséről van szó. Én azon gondolkozom, hogy hol vannak a szabadságnak és a korlátozásnak a határai. Például a reklám esetében megfelelő szabadsággal rendelkezünk, azt reklámozok, amit akarok, és megvannak természetesen a korlátok is, tehát nem élhetek vissza ezzel a szabadsággal. Igazat adok az előadónak abban, hogy a visszaéléssel szemben kell fellépni, hogyha hogyha például vállalatok úgy viselkednek, mintha fogyasztók lennének, és ezáltal becsapnak, illetőleg, hogyha gyermekek jogaival visszaélnek fiatalkorúakkal szemben az, amit itt az Európai Parlamentben megvitattunk, azt kellene elfogadnunk. Arra hajlunk, hogy egyes konkrét jogszabályokba is fogyasztóvédelmi rendelkezéseket építsünk be részletesen, egy nagyon cizellált szabályozást alakítsunk ki, és most már gyakorlatilag 200 módosító javaslat van, amit én értelmetlenek tartok. Tehát úgy gondolom, hogy az alapelvekre kellene koncentrálnunk, azokra kéne támaszkodnunk, és éppen ezért rendben van, hogyha az előadó azt mondja, hogy, hogy foglalkoznunk kell az energia kérdésével, azonban nem a részletkérdésekkel, hanem azt kellene mondanunk, hogy előbb a bizottság foglalkozzon részletesen a kérdéssel, hogy ne legyen 120 módosító indítványra szükség a részünkről. Tehát alapvetően nem egyedi kérdéseket kell megvizsgálnunk, nekünk nem ez a feladatunk, hanem alapelveket kell megvitatnunk. Tehát azt szeretném kérni, egyfajta felhívásként, hogy a belső piac szabadságának kérdését és, és az ezzel kapcsolatos szabályozási kérdéseket, a szabadság és a korlátozás kérdését ezekkel foglalkoznunk kell, foglalkozunk a fogyasztóvédelemmel, foglalkozunk a vállalatok helyzetével, azonban ezeket a kérdéseket mindenképpen letisztázottan, letisztultan kellene kezelnünk, és kevésbé egyedi szabályozásokkal, kellene foglalkoznunk, erre szeretném újra felhívni a figyelmet. Nincs értelme annak, hogyha európai szinten 27 különböző hagyományú országra egyedi szabályozásokat hozzunk. Tehát tiszta, letisztult alapelvekkel kell foglalkoznunk, fel kell sorolnunk azt, hogy mi tartozik a visszaélések közé, amit tiltanunk kell, de nem szabad egyedi konkrét kérdésekbe belemennünk. Elnök, köszönöm szépen, Májer úr. Frau Bumsnak, Bums asszonynak adom meg a szót a bizottság részéről. Köszönöm, elnök asszony. A bizottság üdvözli az előadó jelentés tervezetés. Úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos aspektusokat emel ki a mi versenypolitikánk szempontjából. Azt is elfogadjuk, látjuk és értékeljük, hogy nagy erőfeszítés, hogy, hogy értékelték azt, hogy a bizottság értékelte a tavalyi válsága kapcsolatos intézkedéseket. A pénzügyi piac kapcsolatában ezzel kapcsolatban úgy gondoljuk, hogy a október 15-én az Ekon Bizottság esetében még ezzel kapcsolatban még nem vagyunk olyan helyzetben, hogy feloldhassuk ezeket az átmeneti intézkedéseket, inkább csak a jövőre vagy két év múlva lesz erre lehetőség. A bankoknak meg kell adni a lehetőséget, hogy újra szervezzék a munkájukat, a szervezetüket. Ami pedig a verseny és a fogyasztópolitika közti szinergiákat eh, illeti. Három megjegyzésünk lenne ezzel kapcsolatban. Először is a verseny főigazgatóság természetesen minden szakpolitikájában figyelme veszi a fogyasztóvédelem kérdését. A célunk az, hogy jobban vegyük figyelembe a versenypolitikában a fogyasztói dimenziót. Második megjegyzésem. Hangsúlyozni kívánjuk, hogy a bizottság mindent megtesz azért, hogy koherens legyen a keret, amikor a kollektív keresett témáját szabályozzuk. A bizottság szolgálat, szolgálatai között egyeztetünk, és ősszel közmeghallgatásra fog sor kerülni. Ezért egy keretet akarunk elsősorban felállítani, Konzultáció lesz novemberben, egészen februárig tart a konzultáció. Almunia elnök helyettes bejelentette a múlt héten a belga versenynapot, amint elfogad a bizottság egy keretet, ezt követően lehetnek a különböző szakpolitikai területeken kezdeményezések, környezetvédelem, fogyasztóvédelem és egyéb területeken. Almunia bizottsági elnök úr szándéka az, hogyha a keretről megállapodás születik, akkor az antitrust szabályokról lesz egy irányelv tervezet jövő év elején remélhetőleg. Ezt követően konzultációra kerül sor az Európai Parlamenttel. Minimum előírásokat fogunk felállítani a tagállamok számára azért, hogy egyforma egyenlő elbánás lehessen biztosítani mindenkinek számára. A tagállamok ezeket a közös standardokat a saját jogi hagyományaik alapján le kell, hogy fordítsák a saját rendszerükre vonatkozóan. Tehát ez lenne az antitrust intézkedéseknek a menetrendje. Először is november és február vége között lefolytatjuk ezt a közmeghallgatást. Végül a bizottság biztosítja azt, hogy minden jelentősebb kezdeményezés a versenypolitika területén a bizottság hatástanulmányi eszközeivel fog megtörténni, beleértve a fogyasztóvédelmi témákat is. Tehát minden aspektus figyelembe fogunk venni a fogyasztóvédelem és a versenypolitika területén. Az energia belső piacával kapcsolatban a bizottság elfogadja azokat az aggályokat, amelyeket az előadó felvetett, és az elmúlt években is, 2009-ben, sőt már idén is ezen a területen történtek lépések részünkről. A gyógyszeripari termékek esetében a bizottság itt is erőfeszítéseket tett már az ágazatra vonatkozóan. Végül az előadó javaslatait nagyra értékeljük, ami az európai, illetve az EU szabadalmi előírásokra vonatkozik. A nemzeti szabályozó hatóságok a telekommunikációs ágazatban követniük kell a bizottsági javaslatokat méghozzá megfelelően és határozottan. Köszönöm, elnök asszony. Elnök, köszönöm, előadói a szó. Röviden, Szeretnék köszönetet mondani az összes árnyék előadónak és a kollégáknak is, akik pozitív hozzáállásukról biztosítottak azzal kapcsolatban, amit ebben a jelentés tervezetben javaslok. És várom nagy érdeklődéssel, hogy benyújtsák a mondósító indítványaikat azért, hogy javítani tudjam a szöveget, teljes mértékben egyetértek Schwab úrral, Steiler asszonya és önnel, elnök asszony, illetve Bilán úrral is. Szeretnék köszöntet mondani az Európai Bizottságnak, és gratulálni is a bizottságnak a kezdeményezésekért, hiszen megkezdték már az antitröszt károkkal kapcsolatos irányelvről a tárgyalást. Zsüvéval igen teljesen egyetértek azzal, hogy a, igazából a visszaélések ellen kell harcolni az általános vagy generikus gyógyszerek esetében, és a kollektív kereset esetében is egyetértek a javaslatával. Kérem, hogy módosító indítványban esetleg ezt fogalmazza meg, meg fogok tenni mindent azért, hogy javítsam a szöveget, és a végső véleménytervezetben mindenképpen be fogom venni az ön hozzászólását. Köszönöm szépen. Sorry, ist nicht an. Vielen Dank. Köszönöm szépen. Szeretném még egyszer emlékeztetni önöket, hogy október 28-a 12 óra a módosítóindítványok beadási határideje. Ezzel lezártuk ezt a napi rendi pontot, és áttérünk a következőre. Zsuven úr, elnézést most Zsuven úr jelentésére kerül sor, megadom a szót az előadónak, de foglaljon helyet előtte persze. Elnézést, a reklámmal kapcsolatos feljegyzéseimet meg egyszer át kellett néznem. Először is ez a saját kezdeményezésű jelentés bizonyos sikert ért el, 140 módosítót nyújtottak be. Elnök asszony, az az elképzelésem, illetve az lenne a javaslatom, hogy a reklámok hatása a fogyasztói viselkedése, ez a címe ugye a jelentésnek. Igazából elsősorban az internet kérdésével foglalkozunk, hiszen a reklámnak ez a módja a normál üzenet továbbítása, Gyakorlatilag ez a fő kérdés. Úgyhogy fontosnak tartottam, hogy szándékosan koncentráljunk olyan kommunikáci- bizonyos kommunikációs módszerekre, módokra. A jelentés első része abból áll, hogy felsoroljuk a reklámnak a kedvező tulajdonságait, hiszen ez nem egy olyan jelentés, amely diabolizálja a reklámot. Nem, a reklám szükséges, hasznos a gazdasági tevékenység szempontjából. És aztán emlékeztetek arra, hogy milyen témákon dolgozunk mi. Aztán harmadik megjegyzésem, az új technológiákon keresztül egy sor gyakorlatot beazonosítottunk, amelyeket szabályozni kell. Emlékeztetve arra is, hogy a reklám ágazat saját önszabályozása az is működik hiszen az esetek szinte többségében működik, persze lehet javítani ezt is. Végül nem egy filozófiai diszertációt akartunk készíteni a reklámról, reklámokról, hanem nagyon pragmatikusan és hatékonyan kívánjuk megközelíteni a kérdést. Na, így állítottuk össze azt a szöveget, ami önök előtt van. Szeretnék az összes árnyék előadónak köszönetet mondani. Egyetértésben tudtunk dolgozni, és konstruktívan Egy sor kompromisszumos módosító indítványt össze lehet állítani sok témára vonatkozóan. Néhány kemény pont marad fönn, amelyekkel esetleg ma lehetne foglalkoznunk. Ezek a kemény pontok, nehéz pontok, az opt-in gyakorlat, ami nehézé teszi az internetes navigációt, keresést, privacy par design ez egy módszer, hiszen a védelmi paraméterek, biztonsági paraméterek kérdéséről van itt szó. Aztán van egy, egy részletkérdés, de nagyon-nagyon fontos kérdés, és nehéz az összes képviselő között megállapodást találni erre a kérdésre vonatkozóan. Méghozzá a márkavédelem ez a kérdés, hiszen ma a márkákat eladják bizonyos internetes üzemeltetők a reklám céljából. Aztán a szellemi tulajdonjog védelmét biztosítani kell, és itt ugye hozzáadott érték kérdéséről van szó. Aztán még egy harmadik megjegyzésem lenne, az az alkohol kérdése, amiről szintén vitát kell, hogy folytassunk. Elég nehéz itt állásfoglalás, illetve kemény az állásfoglalásunk, hiszen itt tiltásról van szó, az alkohol kapcsolatos reklámoknál úgy gondolom, hogy itt közegészségügyi kérdésről, problémáról van szó, és tudom, hogy nem ugyanazt a véleményt képviseljük mindannyian. Én korlátozni szeretném az internetes reklámozást, például csak a turistahivatalok esetére, vagy szakvállalkozók körére, és tehát nem, adnék meg a, nem adnék meg a lehetőségeket, hogy más irányú reklámot is folytassanak, ezeket megtiltanám. Tehát vannak lehetőségek kompromisszumos módosítók összeállítására minden témára vonatkozóan, kivéve talán ezt a három témát, amit említettem. Köszönöm. Köszönöm szépen, megadom az árnyék előadóknak, először is Páciri úrnak a szót. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani a Zsuván kollégának, hogy a módosító indítványok az utolsó találkozón elhangzottakat is figyelembe veszi. Ugye az IMCO utolsó ülésen egy sor javaslat elhangzott, és látszik, hogy jelentős az együttműködés. Most ezekre a témákra nem fogok kitérni, viszont vannak olyan témák, amelyekkel nem tudtunk foglalkozni, és amelyek esetében remélem, hogy kompromisszumos megállapodásra tudunk jutni. Az általán benyújtott módosítók, Vánknok kollégával együtt állítottam össze módosítókat. A parlament szolgálatainak szeretném mondani, hogy az olasz változatban hiba van, a többi változathoz képest, például a franciához képest hiányzik a nevem, a 2-es, 18-as, 22-es, 26-os, 29-es, 57-es, 73-as módosítók esetén. Úgyhogy kérem, hogy ezt javítsák ki, ezt a hibát. Anélkül, hogy most a részletekbe belemennék, szeretnék felvetni néhány olyan témát, ahol még megoldást kell találni. Hármas preambulum, preambulum pont, szerintünk át kell ezt fogalmazni, hiszen a reklám lehet hasznos, hozzájárulhat a gazdasági a működéséhez, mint verseny és innovációs elem, mint olyan tényező, amelynek lehetnek pozitív hatásai a fogyasztói döntésre. E preambulum pont. Itt átfogalmazás már megtörtént, a célzott reklám veszélyeztetheti a magánéletet, amikor a magánemberek személyére szabják ezeket. Ezért előzetes és kifejezete egyetértés kellene kérni a fogyasztók részéről, hogy ilyen reklámot fogadjanak. Vannak olyan termékek, egyébként az előadó is ezt említi, tehát dohány, aztán kávé, egyéb termékek, szerencsejátékok. Itt az internetes reklámot szabályozni kell, azért, hogy ne történhessen visszaélés, hamisítás. Az egyes bekezdésben szerintem nem lehet általános értékelést adni a tisztességtelen gyakorlatokra vonatkozóan, hanem véleményünk szerint inkább azt kellene jelezni, hogy itt egy alap jogi keretről van szó, viszont a technikák nagyon gyorsan fejlődnek, amelyeket a reklám területén használnak, és nem biztos, hogy a jogi szabályok ezt megfelelő sebességet tudják követni. Hetes bekezdés. Szerintem itt hangsúlyozni kell, hogy az önszabályozás nem léphet a törvények helyébe, főleg a személyi adatvédelem esetében. 11-es bekezdés, vagy cikk a tájékoztatási kampányok esetében ezt át kellene fogalmazni. Az új bekezdésben az szerepel, hogy a nyomon követésnél, amikor nem volt előzetes, kifejezett egyetértés, az ilyenfajta reklámot objektív módon tiltani kell. Ezek még nyitott pontok, nyitott kérdések voltak. Az előadó hozzászólása alapján úgy értelmezem, hogy új kompromisszumokat lehet majd kötni. Természetesen készen állunk arra, hogy ezt a munkát elvégezzük. Köszönöm. Köszönöm szépen, most Rosfó úrnak adom meg a liberálisok részéről, mint jelenti. Köszönöm, elnök asszony. Elnézést, a metróba beszorultam. Két állomás között beragadt a szerelvény, ezért késtem. Szere- természetesen Zsóán kollégának szeretnék gratulálni nem csak az elő a jelentéshez, hanem ahhoz a jelentés munkához, amit ebben a témában végez, és hogy mindenképpen kompromisszumos szellemben dolgozik figyelmesen hallgattam az összefoglalóját. Úgy gondolom, hozzá hasonlóan, de végülis már a kezdetektől fogva úgy gondoltam, hogy ebben a jelentésben az internetre kell, hogy koncentráljunk. Sokszor megállapítom itt az Európai Parlamentben, hogy a szövegek túl nagyon széles témára vonatkoznak a kiinduláskor, és aztán a végén pedig egy konkrét problémára koncentrálnak. Andreas, látom, hogy nagy szemeket merez, de hát nem csak az ő jelentéséről van szó, amikor azt állapítom meg, hogy ezek a folyamatok így szoktak így alakulni a parlamentben. Zsüven úrral egyetértek azokban a témákban, amelyeket említett. hasonlóan úgy gondolom én magam is, hogy vannak olyan módosítók, amelyek nem feltétlenül szolgálják az egyensúlyt, hiszen dinamikus piaci szerepe van a reklámnak, Ugyanakkor nekünk el kell érnünk azt, hogy, hogy a negatív hatások elterjedhessenek, ezeket kell tiltanunk, korlátoznunk. Nem voltam teljesen meggyőződve a kezdetekor arról, nem is tudom, hogy fogalmazzak, hogy egyértelműek azok a kérdések, például a márkavédelem. Én nem voltam meggyőződve arról, hogy aki ilyen nagyon ö, támadó jellegű vagy veszedelmes felhaszt, ö, opera, üzemeltetők, akiknek a márka védelem ilyen ö, kulcskérdés legyen. A szellemi tulajdonjog védelem esetén talán ipari tulajdonjogról kellene beszélni, és így kéne azt elérnünk, hogy maga a gazdasági fejlődés ne szenvedjen kárt. Lenne egy megjegyzésem, ami nem túl egyszerű kérdés, ugye az alkohol témája. Ha jól értem, azt akarod, hogy csak a szakmai vállalkozókra korlátozzuk ezt a lehetőséget, hiszen ez közlekedségügyi példá ö, problémát okoz. De nem csak kulturális termék az alkohol, a kezdeti megfogalmazás volt nekem szimpatikus, mert ebben az szerepelt, hogy a turista irodák vagy idegenforgalmi irodák tartassák kézben ezt a helyzetet, ezt a kérdést. Egyébként olyan körzetben választottak meg, amely egy nagy szőlészet, borászati körzet közepén van. A bordói idegenforgalmi hivatal esetében például a bordói bor úgy gondolom, hogy ennek a területnek, ennek a régiónak egy fontos terméke, és úgy gondolom, hogy esetleg az idegenforgalmi irodák körüli szervezetek kéne, hogy megítéljék, hogy ez most egy szakmai szempontból fontos téma, terméke vagy sem. Tehát ezt kellene valahogy megfogalmazni. Aztán egy sor módosító indítványjal egyetértek, amelyet a frakcióbeli kollégáim nyújtottak be, ma nincsenek ők itt, de igazából szívesen Zsuvenóral egyeztetnék a tekintetben, már erről folytatunk részben megbeszélést is. Természetesen készen állok arra, hogy kompromisszumot tudjunk előkészíteni a bizottsági szavazat előtt még az egyéb témákban. Köszönöm. Kérek elnézést, én pont azt teszem, amit kritizálok, tehát mindenki nyom meg a gombot. Köszönöm szépen, a zöldeknek adom meg a szót. Köszönöm, és köszönöm Zsüven úr a kitűnő munkát. Úgy gondolom, hogy könnyű árnyék előadónak lenni, amikor ilyen jó az alapanyag. Ez az első megjegyzésem. Látom, hogy számos módosító ugyanabba az irányba mutat. Az alkoholt említették például, és egyéb dolgokat két megjegyzésem lenne, amely zöldek számára nagyon fontos. Lehet, hogy észrevették, hogyha elolvassák a módosítókat, hogy itt a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatról szólnak. Szerintem itt egy picit több nüanszt kell bevinni a dologba. Hiszen a teljes harmonizáció bevezetése nehéz, tehát volt Európai Bírósági döntés bizonyos országokban a fogyasztóvédelem tekintetében, és nem problémamentes a dolog. Ez a referencia szerintem kerüljön bele, legyen a bizottság kiértékelésének része, amennyiben ezt az irányelvet értékeli ki. Másodszorban pedig meg kell vitatnunk azt is, hogy a teljes foglalkoztatottság mit jelent egy olyan területen, ami ilyen gyorsan mozog. Hiszen eh, itt eh, új eh, fejlődési tendenciák vannak a tagállamokban. Tehát mindenképpen a bizottság kiértékelését kell megválnunk. Másodszorban itt a magánélethez való jog szerepel. Ez olyan elv, amely mindenképpen tovább vivendő, és emlékezettem erre a kollégákat is. Tehát eh, a szöveget itt eh, a magánélethez való jog tekintetében erősítenünk kell. Ez lenne a két megjegyzésem a szöveghez, különben úgy gondolom, hogy kiváló jelentésről van szó. Köszönöm. Köszönöm. Még Csak egy megjegyzésem lenne. Még egy megjegyzésem lenne. Pancéri úr az olasz fordítás egy kicsit késik, de korrigáljuk. De tudomásról vettük, amit mondott, De Jong úr még nincs itt, így a többieket szólítom fel, Styler asszonyt. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm az előadónak is a munkát. Úgy gondolom, hogy a módosítókon való elgondolkodás azt igazolja, hogy mennyire jó a jelentése. Igazából csak kérdeztem volna, számos módosítót tettem, abban a tekintetben, hogy eh, erősítsük eh, a gyermekeket megcélzó reklámokkal való foglalkozást. Természetesen támogatom azokat a módosítókat, amelyek erre vonatkoznak, a gyermekek védelmére. Itt eh, hallottunk a tisztességtelen kereskedői gyakorlatokról is. Úgy gondolom, hogy az eredeti állásfoglalásban itt szabályos alapon volt, én éves alapon szeretném ezt. Tehát nem tudom, hogy például az alkohol esetében mit gondol az előadó, tehát hogyan erősítsük a gyermekek védelmét ebben a tekintetben, és hogyan garantálhatjuk azt, hogy itt egy szabályos, éves frissítése kerüljön sor. Köszönöm. Köszönöm. Májer úr a következő felszólaló. Köszönöm szépen. Filip Zsüvvan nagyon elkötelezetten foglalkozott a témával, ez nem kérdés. Ami a reklámot és a nyilvánosságot illeti, ez egy rendkívül fontos része a mindennapjainkat. Nézzük meg például a Facebook esetét. Talán nincs is olyan, akinek nincsen ott profilja, nekem magamnak is van. Tehát eh, itt nagy mértékben lemondunk például az adatvédelemről. Jó, ne démonizáljuk a reklámot. Mi a reklám? Gyakorlatilag nem más, mint valakinek a befolyásolása, hogy valamit megnézzen, meghallgasson, és ezáltal befolyásoljuk a vásárlói magatartását. Mi az értelme a reklámnak? nem is ezzel akarunk foglalkozni tulajdonképpen. A kérdés az, hogy mikor kerül sor a tisztességtelen viselkedésre, tehát a visszaélésre. Alessandra, igazad van, hogy a szellemi tulajdon beszélnünk kell, azonban van egy-két pont, ami nagyon masszív. Például van a védjegyjog, az egy nagyon jó kidolgozott jogterület, vannak nagy márkák, Mercedes, Siemens, például Németországban, vagy Angliában, azonban menjen be egy boltba, ami a Siemens márkajelzés is, ilyen bolt nincsen. Tehát a reklámmal sok mindent el tudunk érni, és vannak más rész jogterületek is, amit európai szinten kell szabályozni. Szeretném azonban vétójogot gyakorolni egy másik kérdésben. Néhányan szóltak már arról, hogy nem kellene egyedi kérdésekkel foglalkozni. Tehát én védekeznék azzal ellen, hogy világosan tilalmakat fogalmazunk meg bizonyos területeket. Tilalmat csak akkor kell megfogalmaznunk, hogyha nem általában ö, általában közegészségügyi kockázatokról, hanem tényleg masszív veszélyekről van szó. Egyébként pedig nem szabadna egyedi kérdésekkel foglalkoznunk. Erre vonatkozott a módosító indítványom is, például az alkohol szeszesital reklám, az nem szabadna ilyen szigorúan megtiltva lennie. Tehát fontoljuk meg minden egyes esetben, hogy gyakorlatilag a belső piac szabadságát szeretnénk célként biztosítani, a belső piac szabadságát. Ez a mi célunk, Korábban voltak korlátok, voltak sorompok, ezeket szeretnénk megszüntetni. És miután ezt megtettük, gyakorlatilag átfordult a kocka, és egyre inkább újra korlátokat vezetünk be. Vannak régiók, ahogy a kollégák említették, ezek különböznek egymástól, éppen ezért a szubszidiaritás elvére kellene támaszkodni, és bíznunk kell a tagállamokban, abban, hogy ők is képesek értelmes saját, törvényeket hozni a saját régiójukban. Elnök, köszönöm szépen, Mayer úr. Mandes úr a következő hozzászóló. Köszönöm. Én is meghajlok a javaslat előtt, mint a többi felszólaló. De én a következőkre utalnék. A normálisan viselkedő emberek általában megfelelnek a törvényekben foglaltaknak, de el kellene gondolkodnunk itt a végrehajtás lehetőségén is. Tehát, hogyha cégek megsértik ezt, vagy ezeket a jobb szabályokat, akkor legyen meg a lehetőségünk, hogy büntetéseket is foganatosítsuk európai szinten. Hiszen nagyon sok joganyagunk van, viszont nincs meg a lehetősége ezek végrehajtására. Tehát nyitott vagyok az önkéntes vállalásnak, azonban szerintem, hogyha jogszabályokat alkotunk, akkor legyenek végrehajtási lehetőségek, és legyenek büntetések ezek elmaradása ellen. Legalább lehetségesek legyenek. Köszönöm. Köszönöm. Most éppen Mrs. McLarkin érkezett meg az ECR részéről. Nem tudom, hogy szeretne a zsűven jelentéshez hozzászólni, vagy először az előadót hallgassuk meg. Akkor most Zsüven urat kérném meg, hogy előadóként szóljon, és utána McLarkin asszony később kapat szó. Köszönöm, elnök asszony. saját kezdeményezésű jelentésről van szó. Ez azt jelenti, hogy számunkra alkalmat nyújt arra, hogy nagy elvekre emlékeztessünk mindenkit. És az elvek között itt van először is a reklám szükséges a gazdasági tevékenységhez. Másodszorban, hogy mi a magánéletet védeni kívánjuk, a sérülékeny személyeket védeni kívánjuk, és ezek az elemek nem ellentmondásosak. És a jelentés ezt bizonyítja. Az a kérdés, hogy bele kell -e menni a részletekbe, Meyer úr. Úgy gondolom, hogy az egyik mód az, hogy javaslunk részlet elemeket is, tehát ne csak felsorolásokat tartalmazon a jelentés. Képviselőként, aki már néhány éve itt dolgozik, az a benyomásom, hogy néha a jelentések inkább csak egy leltárt adnak. Viszont szerintem ez a jelentés lehetőséget kell arra adjon arra, hogy egy tényleges operatív szöveget állítsunk össze. Ez lenne az általános megjegyzésem. Az alkohollal kapcsolatban Rosfor úrral egyetértek. Egyrészt ez egy komplex kérdés. Nem értünk mindenben egyet. Ugyanakkor arról is mélyen meg vagyok győződve, hogy ez egy közegészségügyi probléma, a nehéz bizonyítani azt, hogy az alkohol jó az egészség számára. Egy francia szakértői csapat jelentést készített néhány évvel ezelőtt, méghozzá Bordóval kapcsolatban, amely bebizonyította azt, hogy jó az alkohol az egészség számára, de azért általában ezek a témák ezekről a témákról nem ez az általános vélemény, tehát általánosságban azért elfogadhatjuk, hogy az alkohol ártalmas. De kulturális kérdésről is szó van, és Rosfor úrral egyetértek abban, hogy az idegenforgalmi hivatalokat föl kell hatalmazni, esetleg kicsit szélesebb körben az ehhez kapcsolódó mondjuk szakszervezeti szervezetek és egyéb szervezeteket is föl lehetne hatalmazni erre, úgyhogy itt lehetne javítani e a jelentést. Aztán a PCD irányelv. Sziler asszony, úgy gondolom, hogy ez az irányelv, e, ennek az előnye az, hogy alkalmazható, azért készült, hogy az új változásokhoz lehessen alkalmazkodni, és ilyen szempontból pozitív. Nem csak frissíteni kell, hanem úgy gondolom, hogy meg kéne kérdezni a bizottság véleményét erről, hogy egy éves felülvizsgálat esetleg blokkolna a rendszert, hiszen nagyon nehézkes, nem tehát esetleg azt kéne mondani, hogy az új technológiák megjelenését követően kellene felülvizsgálatra, hogy sor kerüljön, de a bizottság véleményét e, e tekintetben még ki kellene kérni. A gyermekek, sérülékeny személyek védelme, ez mindenképpen szerepelnie kellene a jelentésnek, jelentésben, de nem szabad, hogy ez repetitív legyen, hiszen ez egy olyan téma, ami mindenkit érint, sok módosító indítvány a jelentésben itt ott sok helyen be akarja vezetni ezt a kérdést. Szerintem egy szintézist kéne összeállítani, egy olyan módosító indítványt kéne összeállítani, ami bizonyítja, vagy biztosítja, hogy ez az elem szerepeljen a jelentésben, de ne tegyük zavarossá jelentést azzal, hogy ezt az aspektust mindenhol megemlítjük. Így szeretem volna reagálni a kérdésekre és a hozzászólásokra. Köszönöm, elnök asszony. Sajnos nincs itt a bizottság képviselője ma, aki meg tudná válaszolni az ön kérdését. Sajnálatos ez. Éppen ezért csak arra szeretnék emlékeztetni, hogy a jelentéssel kapcsolatos szavazásra november 8-án kerül sor. Térjünk át tehát a következő napi rendi pontra. Me- McLarkin azt mondja, az öné a szó. Köszönöm, elnök asszony. Jó reggelt kívánok mindenkinek. azt a szükségletet vehetjük észre, hogy számos politikai területen eh, figyelembe kell vennünk az egészségügy és az egészség minőségének témáját. Ez pedig egy óriási téma, óriási terület, és eh, nem tudtunk eh, a szakbizottságban teljes mértékben foglalkozni vele, de remélem, hogy a belső piacon belül foglalkozhatunk vele. A bizottság javaslatai jobb adatgyűjtést, adatcserét céloznak meg az egészségminőségének a megvizsgálását a tagállamokon belül, határokon átnyúló módon a legjobb tapasztalatok cseréjét, és a politikai vitában ennek alkalmazását. Együttműködést kell kialakítani különféle politikai területek között, főleg a legsebezhetőbbek számára. Azonban a közlemény nem tartalmaz konkrét cselekvési szükségleteket, se belső piaci, se fogyasztóvédelmi szempontból. Mindenképpen a tagállamok határon átnyúlóan kell -e egy átfogó egészségügyet kidolgoznunk, és ezt szeretnénk ma megvitatni. Először is a kezelés hozzáférhetőse kulcs kérdés. A gyógyszerek ára is megingathatja a kezelés igazságosságát. Tehát eh, itt a 89 per 150-es garantálja a nemzeti előírások átláthatóságát, ami a gyógyszeri, gyógyszerészeti termékek árát és azok visszatérítését illeti. Azonban vannak itt más eh, olyan eh, szempontok is, amelyeket meglepően a piac irányít. A paciens információ és a farma vigilancia is olyan témák, amelyekkel az IMCO foglalkozott és jelentés is írt. Azonban utalnék arra, hogy a tagállamoknak nyitottnak kell lennie, és csak is a jól működő piac segítségével tudjuk a kutatást és a befektetéseket, az innovációt szorgalmazni. Ez pedig nagyon fontos az egészségügy területén. A Európai Uniós és tagállami adatgyűjtés és adatcsere fontossága is szerepel, most mondanom között a tagállamokat. Szorgalmaznunk kell, hogy cseréljék ki a legjobb gyakorlatot, egyszerűsítsék az adatcserét, a kezelések eredményeiről szóló információcserét. A helyi hatóságok tudják a legjobban az adott helyszíneken, hogy hol milyen eredmények vannak, hol vannak a legjobb eredmények. Az érintetteket pedig eh, figyelembe kell vennünk, eh, és az Európai Parlament ehhez hozzájárulhat. Harmadsorban a határokon átnyúló egészségügyre szóló irányelv lényeges kihatással lehet. Külön jogalkotási anyag azonban mégis az egységes piac betegeivel fogadkozik ténylegesen a tagállamokon belül is láthatjuk, hogy a földrajzi elhelyezkedésnek nagyon nagy szerepe van az egészségügyi ellátásban, hogy ki mit kap. És elképzelhető, hogy mint a lottóban ugyanúgy válogatnak ki pácienseket, hogy ki milyen kezelést kapjon. Ezt mindenképpen ki kellene egyenlíteni, és a határokon átnyúló egészségügyi ellátás rendszerét szorgalmazni. Ezen kívül ennek eh, minőségi megközelítésből kell kiindulnia. A bizottságunk már bemutatta, hogy eh, a jogalkotásban mire képes, tehát itt a fogyasztóvédelemre, a termékbiztonságra és a címkézésre utalnék. Természetesen eh, a minőség ellenőrzést is említeném. Itt olyan területekről is szó van, ahol tovább növelhetjük az együttműködést. Végezetül pedig, és ez nagyon lényeges, a minőséget úgy is növelhetjük, hogy a szakképesítések kölcsönös elismerését megkönnyítjük. Itt figyelembe kell vennünk, hogy a szakmai kompetencia figyelemmel kísérése határokon átnyúló módon is működik-e. Ez természetesen a megfelelő nemzeti hatóságok közötti információ cserével is összefügg. A szakképzések helyzetét a tagállamon belül pedig eh, úgy kellene megoldani, hogy eh, kompatibilisek legyenek az egészségügyi foglalkozások. A bizottság eh, még a belső piaci információs rendszer alkalmazásán is gondolkodik. Ugyanúgy, mint a szolgáltatási irányelven. Tehát ez az egészségügyi szakmákra is vonatkozna. Itt eh, a továbbképzések kérdése is felmerül az egészségügyi szakmák tekintetében. Ezen kívül a szakképesítések eh, véleményünk eh, számára központi szerepet kell, hogy kapjanak. Most végezetül pedig tudom, hogy a javaslatok a tagállamokra terhet rónak, azonban ha belegondolok, hogy csak Nagy-Britanniában 60 milliárdba kerül ez a rendszer, és még az országos egészségügyi szolgálat költségeit nem számoltuk ebbe bele. De biztos vagyok benne, hogy a többi tagállamban is hasonló a helyzet. Nem szabad elfelejtenünk, hogy az egészségügyi minőséget nem külön témaként kell kezelnünk, hanem az egész társadalomra vonatkoztatva holisztikusan. Szeretnék emlékeztetre arra, hogy a nyílt, a versenyző piacok szorgalmazzák és elősegítik a kutatást és az innovációt a tagállamban. Így minden tagállamban legyenek megfelelő modulok, melyek segítségével fejlesztés érhetünk el. Köszönöm, most pedig meghallgatjuk a többi árnyékelőadót. Köszönöm, McLarkin asszony, most Bastos asszony kapszót a néppárt nevében. Eh, Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani ezért a nagyon egyetelmű bevezetőért, és az előadónk határozott véleményét is szeretném megköszönni. A bizottság közleménye valóban reális módon méri föl az egyenlőtlenségeket az közegészségügy területén az Európai Unióban, és hangsúlyozza azt is, hogy növekednek ezek az egyenlőtlenségek, amelynek társadalmi és gazdasági okai vannak három modellre egyszerűsíti le az egyenlőtlenséget. Halálozási arány, gyermekhalálozási arány, egy év alatti gyermekek halálozási aránya. Vannak olyan tagállamok, ahol ötször akkora ez a gyermekhalandóság, mint más országokban. Aztán a férfiak élettartama van olyan ország, ahol 14 évvel több, és a nőknél pedig 8 évvel magasabb ez a életkor, mint más tagállamokban. A helyzet alapján mindenképpen úgy gondolom, hogy az Európai Parlamentnek erre megfelelően kell reagálnia. Mi csak jelentést készítünk ezzel kapcsolatban, Igazából az ENVI az illetékes a témában, tehát mi csak véleményt készítünk, és Estrella asszony a szocialista frakcióból az előadás, az előadó Az egészség terén fölmerülő egyenlőtlenségek tekintetében úgy gondolom, hogy a vélemény előadójának azt szeretném mondani, hogy sokkal jobban be kell vonni a nemzeti hatóságokat, főleg a helyi intézményeket. az állampolgárok tájékoztatását is hangsúlyozni kell, hiszen nagyon fontos, hogy az állampolgárok törődjenek az egészségükkel, és e tekintetben különösen oda kell figyelni a sérülékeny csoportokra. Alkalmazottak, gyermekek, szegények, szegény idősek, de talán főleg a gyermekekre kellene odafigyelni, hiszen Európában most általános pénzügyi és gazdasági válságban, ezért különösen oda kell, hogy figyeljünk ezekre az egyenlőtlenségekre az egészség területén is. Aztán látok itt egy paradoxont, a szigorítási programok, amelyeket az egyes tagállamok most bevezetnek, azért, hogy az államadóságot bizonyos szint alatt tudják tartani, illetve a költségvetési hiányt tudják ellensúlyozni. Ezeknek az intézkedéseknek természetes következménye az, hogy csökkennek a költségkeretek minden területen, beleértve az egészségi ágazatot is. Ennek a nemzeti szintű tendenciának jelentős hatásai lehetnek a közegészségügy számára rendelkezésre álló költségvetési keretek területén is, ezért különösen oda kell figyelnünk erre a témára ebben az időszakban, és ezt a jelentésben is hangsúlyoznunk kell, illetve ebben a véleményben is hangsúlyoznunk kell, amely az Estrella jelentéshez írandó vélemény. Köszönöm. Vielen Dank. Köszönöm szépen. Verjon asszony a szocialisták nevében a következő hozzászólónk. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék köszöntet mondani az előadónak, aki részletesen bemutatta számunkra azt az üzenetet, hogy mennyire fontosnak tartjuk az összes európai állampolgárt. A bizottság szövege jól célozza meg ezeket az egészségügyi egyenlőtlenségeket, ezeket jól beazonosítja, és úgy gondolom, hogy jól beazonosítja a sérülékeny csoportokat is. Amikor azt mondjuk, hogy egészség terület mutatkozó egyenlőtlenségek, ezt ellen lehet harcolni. A gazdasági helyzet, ami most jellemzi az Európai Uniót, ami nagyon is súlyos, ennek minden szakmai szakpolitikánkra hatása van. Belső piac területén nem szabad, hogy például a szociális kohézió, a területi kohézió esetén kifogásként lehessen alkalmazni a jelenlegi kedvezőtlen gazdasági helyzetet azért, hogy mindennek hatása lehessen a közegészségügyre is. Ezt nem szabad elfelejtenünk. A bizottság javaslatai új szakpolitikákat nyitnak meg, hiszen az egészségügyi egyenlőtlenségek eltérőek az egyes tagállami területek tekintetében, aztán a vidéki, vidéki terület és a városi terület között is vannak különbségek. A városi területek esetén is beszélünk érzékeny csoportokra, csoportokról, például a hajléktalanok, bevándorlók, akik nagyon nehéz szociális és gazdasági helyzetben vannak, és általános egészségi problémáik vannak. Ez az a két csoport, amit most beazonosítottunk, ugye a fiatalok, a sok munkanélküli van köztük, és esetükben például az alkoholizmus elleni harc is nagyon fontos. Minden állam ismeri most ezt a problémát, beleértve a szegényebb uniós országokat is. Aztán az előregedő társadalom a haj, és a hajlékonyabb, hajléktalanok. Az összes új szakpolitika, például a KAP, a környezetvédelmi politika, az európai jogalkotása a munkajoggal, a munkai biztonsággal kapcsolatban, mindez javíthatja az egészség területén megjelenő egyenlőtlenségek helyzetét. Természetesen azzal egyetértünk, hogy meg kell, hogy erősítsük a kutatói programjainkat, és a Progress programot is fel kell használnunk az egyenlőtlenség elleni harcra. Ugyanakkor számomra az lenne a fontos, hogy tartsuk meg az világegészségügyi szervezetének a definícióját, vagyis mit jelent az, hogy egészség, test és szellemi egészség. Tehát nem csak a, arra kell gondolnunk, hogy betegségmentes legyen valaki, nem csak akkor egészséges. Ezt nem szabad elfelejtenünk. Persze ez nem a mi bizottságunktól függ. Minden esetre nagyon fontos, hogy legyenek egészségügyi megelőző programok az iskolákban, ez nem igazán a mi bizottságunktól függ. Viszont szerintem azt rajtunk el, ma délután is lesz egy ilyen találkozónk, hogy a szakmai képzettségi harmonizáció az összes egészségügyi szakmai területen érvényesüljön, hiszen ők ezek a szakemberek akkor utazni tudnak, és vannak olyan vidéki területek, ahol kevés az orvos, akkor ez is megoldható lenne. Tehát ezt a jogi bizonytalanságot meg kell, hogy szüntessük, hiszen ez európai szinten az összes egészségügyi szakmát érinti. Köszönöm szépen, és úgy gondolom, hogy jól tudtunk együtt dolgozni eddig is. Köszönöm. A liberálisok részéről Panova asszony fogja, vagy Buzai úr fog jelen, ö, árnyék jelentéstevőként szólni. Nagyon szépen köszönöm. Igaz, hogy ő az árnyék előadó, de nem lehet itt, tehát néhány ötletet osztok meg önökkel. Szeretnék McLarkin asszonynak gratulálni elképzeléseiért, hiszen nagyon átfogó megközelítést választott. Ha megnézzük az európai egészségügy helyzetét a tagállamokban, akkor nagyon különböző rendszereket látunk, különböző hátterekkel, fejlődéssel, költségvetéssel, amely nagyon eltérő a tagállamok között. És számos eltérő szabályt találunk. Azonban a szerződések értelmében az egészségügyi ellátás és megszervezése nemzeti ügy. Az európai intézmények nem igazán tehetnek valamit ezen a területen. Azonban ugyanakkor az egyenlőtlenségek ellen felléphetünk. Először is közös stratégiákat alakíthatunk ki a betegségek leküzdése ellenében. Cserélhetjük a legjobb gyakorlatok tapasztalatát, bátoríthatjuk az Európai Parlament, az Európai Bizottság szintjéről a tagállamokat, hogy kövessék a legjobb gyakorlatot például a fogyasztóvédelem esetében a rossz gyakorlat nem azonos az európai országokban. Tehát e, itt is egyenlőtlenségek vannak. Kötelességünk az, hogy legyenek európai normák a fogyasztóvédelem tekintetében a kórházakban tapasztalható rossz gyakorlatok ellenében. A páciens felvilágosítása is minőségi kell, hogy legyen. A határokon átnyúló egészségügyi ellátásról szóló irányelv lehetővé teszi az európaiaknak, hogy orvosi ellátásban részesüljenek bármelyik Európai Uniós tagállamban. Jó eszköz lehet, hogy az egyenlőtlenségeket kiküszöböljük. Holnap pedig reméljük, hogy az Envi bizottságban is pozitív lesz a szavazás eredménye, és hogy a tanácssal is pozitívan állapodunk meg. Köszönöm. Köszönöm, Busoly úr. A zöldek nevében én vagyok az árnyék előadó. Rövid leszek. Én is köszönetet mondok az előadónak, és köszönetet mondok az árnyék előadóknak is a jó megjegyzésekért. Én nagyon jó vitát éltem meg itt ma. Az egyik szándékom az, hogy támaszkodjunk azokra a dolgokra, amelyeket ebben a jelentésben hallunk, hiszen a határokon átnyúló egészségügyi ellátás már máshol kapott szabályzást. Tehát itt koncentráljunk arra, amit ezzel a jelentéssel ténylegesen szabályozhatunk. A következő címszavak voltak jók, tehát a megelőzés és a felvilágosítás. Ezek ről beszélünk a jelentésben. Azonban ezek csak a rövid jelentéseim lennének árnyék előadóként, és most elnökként a Guénak, Dion úrnak adom meg a szót. Nem akar beszélni, akkor nem kap szót. Salvini úr sincs itt, akkor áttérünk a többi tagokhoz. Pascal de Bruce. Øh, øh, Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak. Kiválóan bemutatta a témát. Egyetértek azzal, hogy harcolnunk kell az egyenlőtlenség ellen, és többet kell tennünk ebben a szektorban. Például dolgozunk kéne az információgyűjtésen, az adatgyűjtésen és az adatfeldolgozáson is, hiszen pontosan föl kéne, hogy mérjünk, hogy mi történik az egyes tagállamokban. Van egy alapvető kérdés, amit viszont még senki nem említett, és amire mindenképpen szükség van ahhoz, hogy egyenlő elbánást lehessen elérni az egészségügy területén. Ez a képzés. Minél képzettebbek lesznek az orvosaink és az egészségügyi szakembereink, annál jobban el lehet majd tüntetni a közegészségügy területén fölmerülő egyenlőtlenségeket. Ezért hosszú távon kell gondolkodnunk, és egyre inkább európaiaként el kell érnünk azt, hogy minél többen válasszák ezt a szakmát. Természetesen vannak nagyon fontos rövidtávú intézkedések, például a gyógyakorlatok gyűjtése, cseréje, információ cseréje, európai koordináció, de gondolnunk kell a hosszú távra is hiszen az egyes állampolgároknak is jobb tájékoztatást kell kapnia. Köszönöm szépen, Steiner asszonynak adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm az előadónak és az árnyék előadóknak a munkát. Sálde Móze asszony szavait ismételném, hogy valami hiányzott a vitából. És pedig az, hogy mi okozza az egyenlőtlenségeket az egészségügyben az országok között. Mindenképpen foglalkozunk kell ezzel. A szegénységet emelném ki, és pillanatnyilag a szegénység elleni európai évben vagyunk. Éppen ezért uh, utalnunk kell erre is. Itt az ideje, hogy erről is vitázzunk. A néppárti árnyék előadók azt mondták, hogy forrás megvonás lesz, például Nagy-Britanniában, de mindenhol Európában ezt látjuk. És attól tartunk, hogy a minőség is csökkenhet ezen forrás megvonások miatt. Európai szinten pedig a hozzáadott értékről vitázhatunk, hiszen megoszthatjuk a legjobb gyakorlatokat, Például Skóciában bevezettük a nyilvános helyeken történő dohányzás általános tilalmát. És itt azt látjuk, hogy a kórházakban 18%-kal csökkent az asztmás gyermekek aránya és az Európai Unió 27 tagállamában létezik az átfogó dohányzás tilalom. Ez például egy olyan dolog, ami segíthet nem csak a gyermekeknek, hanem a közegészségügy profitálhat belőle. De itt most lett volna kérdésem, tehát a páciens tájékoztatás esetében nagyon aggódom, amikor itt azt hallom, hogy nem tisztázott a páciens tájékoztatás. Itt a gyógyszerészeti termékek reklámjáról is beszéltünk. Tehát, hogy függetlennek kell lenni a páciensek tájékoztatásának. Tehát ez az információ nem csak a gyógyszeripar propagandája. Hát itt nem a közvetlen fogyasztott érintő reklámokról van szó. Másodszorban tehát az érintettek bevonása nagyon fontos, és itt a parlament összes frakciója foglalkozik ezzel különleges betegség viszonyokkal. Szólt itt a parlamentről is, és természetesen foglalkozunk el azzal, hogy hogyan foglalkozzunk ezzel. Végezetül pedig nem tudom, hogy a megelőzésről ki beszélt, azt hiszem, hogy az elnök és benne asszony. Tehát nagyon fontos az, hogy beszéljünk a megelőzésről, az egészség minősége érdekében. És eh, itt például vannak olyan eh, tüdő és légúti megbetegedések, bronchitis, és így tovább. Tehát ebben a tekintetben eh, nagyon sokat segíthetünk, amennyiben például itt hosszú távú az egészségügyi szolgáltatások például kampány jellegét erősítjük. Tehát megvan ez az alap, viszony, és azt látjuk, hogy minél hamarabb kell egy esetet diagnosztikálni, diagnosztizálni, hiszen akkor javítja az életminőséget egy korai fázisban történő észrevétel. Tehát ennek a bizottságnak el kellene gondolkozni ezen is most. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, Styler asszony. Most pedig a bizottságnak, Prajsz úrnak adom át a szót, hiszen nem látok, tehát Bajsz úr, mivel képviselő már nem jelentkezik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani az IMCO bizottságnak és általában az Európai Parlamentnek, hogy foglalkozik a bizottság közleményével, amely az egészségügyi egyenlőtlenségek témájáról szól. Nagyra értékeljük az előadó megjegyzéseit, illetve a többi hozzászólást is, amit ma meghallgathatunk. A kollégámmal együtt a foglalkoztatási főigazgatóság részéről vagyunk itt. Ez azt bizonyítja, hogy a egészségügyi, szociális politikákkal foglalkozó biztos foglalkozik a témákkal, és ahogy a felszólalók is hangsúlyozták, el, igazából integrált megközelítésre van szükség az egész EU-ban, illetve az egyes szakpolitikák szempontjából, hiszen csak így tudunk ezzel a nagyon nehéz kérdéssel foglalkozni. Ahogy a felszólalók is mondták, nem csak arról van szó, hogy a tagállamok között nagyon nagy az eltérés, a, például az halálozási kérdésekben, hanem a tagállamokon belül is van három vagy akár öt év eltérés is, például a képzettségi szint szempontjából és van olyan tagállam, ahol tíz év az eltérés, és a sérülékeny csoportok esetében, például a romák esetén akár még magasabb is ez az eltérés. A bizottság véleménye, amelyet a dokumentum tükröz, az, hogy az okok közül sokat meg lehetne szüntetni. A szociális-gazdasági okok az egyik nagy csoport, hiszen ha fokozottabb lenne a területi kohézió, ha fokozottabb lenne a szociális kohézió, akkor csökkenteni lehetne a szegénységet lehetne harcolni a kirekesztettség ellen, és ezek alapvető szempontok azért, hogy ezt a problémát meg tudjuk oldani. Aztán vannak például viselkedési kérdések is, amelyeket például gazdasági okok magyaráznak, aztán például a dohányzás, túlzott alkoholfogyasztás, vagy táplálkozási szokások. Természetesen az egészségügyi rendszernek is van ebben szerepe, de nem feltétlenül csak, vagy elsősorban az egészségügyi szektornak vannak itt feladatai. Természetesen fontos a szerepe, de nem az egyetlen szereplő. Ez persze nem azt jelenti, hogy a belső piac és a fogyasztóvédelmi szakpolitikák ne lennének fontosak a kérdés kezelése tekintetében. És ezek a témák, ezek a pont, pontok ma is elhangzottak a felszólalók részéről. Fogyasztóvédelem, egészségügyi rendszer és általánosságban például a balesetek jelentős haláloknak számítanak a fiatalok esetében. És mindez nagyon fontos. Tehát az egészséggel kapcsolatos viselkedések is okai az egyenlőtlenségeknek. Aztán az is oka, hogy hogyan történik a termékek értékesítése a piacon. És természetesen a sérülékeny csoportokkal is mindenképpen foglalkozni kell. A belső piac megfelelő működése természetesen kulcsfontosságú az egészségügyi egyenlőtlenség elleni harc területén az egész Európai Unióban. Végül a közegészségügyi rendszerre kapcsolatos témák. Egy sor fontos aspektussal kellene foglalkozni. Nem tudok minden foglalkozni itt, például a gyógyszerek árképzése, betegtájékoztatás, aztán a szakképzettség elismerése az orvosi szakmák területén, a az orvosi szakma belieknek a mozgás az Európai Unión belül. Tehát minden tagállam és minden tagállami területnek fontos a magas minőségű szakemberek vonzása és megtartása, viszont az erőforrások területén nagy az egyenlőtlenség. Fontos számunkra, hogy Együtt dolgozunk önökkel és a tagállamokkal, hiszen a tagállamok felelősségébe tartozik a egészségügyi rendszer működtetése és a szolgáltatási szintje. Természetesen a régiókkal is együtt dolgozunk. A tagállamok fele esetében körülbelül nagy a szerepe a közegészségügyi területén is a régióknak. Elnök asszony, ha megengedi, átadnám a szót a kollégámnak, hogy a Szociális Védelmi Bizottság aspektusából arról számoljon be, hogy hogyan lehet javítani az egészségügyi rendszerhez való hozzáférést és a kezelésekhez való hozzáférést. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm, hogy szót kaptam. Szeretném kiegészíteni mindazt, amit a kollégám elmondott. A Szociális Védelmi Bizottság is aktívan foglalkozik ezzel a kérdéssel. A Szociális Védelmi Bizottság szeretném megmagyarázni, hogy elsősorban egy együttműködési szervezet az Európai Uniós és tagállami szint között, hiszen természetesen vannak olyan témák, amelyek elsősorban tagállami felelősségi körbe tartoznak. A Fogyasztóvédelmi Bizottság május 18-i véleményében pontosan felmérte és pontosan meghatározta a közleménye kapcsolatos témákat, és kiemelte, amit egyébként itt is elhangzott, kiemelte a sérülékeny csoportok jelentőségét, hiszen az egészségügyi egyenlőtlenség esetén ez nagyon fontos. Természetesen vannak földrajzi, országok közötti, illetve országon belüli egyenlőtlenségek is. Ezt fontosnak tartom hangsúlyozni. De hasonló módon van egy olyan konkrét probléma is, amit említeni kell, és amit az elméleti kutatók is megállapítanak, méghozzá a sérülékeny csapatok esetében. Emiatt különösen oda kell figyelnünk el a kérdésre a sérülékeny csoportok esetén. Aztán a, a kezeléshez való hozzáférés területén is 2010-ben foglalkozunk ezzel a kérdéssel, és azzal is foglalkozunk, hogy javítani kell a hozzáférés, javítani kell a szolgáltatás minőségét, és a pénzügyi fenntarthatóságát a közegészségügyi rendszereknek nyílt együttműködési rendszer keretei között. A bizottság eh, tehát mindent megtesz ezekben a témákban. A munka következtetései tekintetében a Szociális Védelmi Bizottság megfogalmazott néhány témát, néhány intézkedési lehetőséget, a, tehát javítani kell a egészségügyi rendszerhez való hozzáférést, ebben a hivatalos véleményben, tehát a május 18-a véleményben ez szerepel. Aztán még lenne egy megjegyzésem is, mert fölmerült ez a kérdés, az adatcsere és az információcsere. Az egyes nyomonkövetési akciók területén, ami szerepel a közleményben is, elmondanám, hogy a adatgyűjtés javítása főleg a szociális dimenzióval kapcsolatos és a szociális gazdasági helyzethez kapcsolatos adatok gyűjtése elsőséget élvez. Hiszen ennek alapján tudunk olyan indikátorokat kidolgozni, amelyeket aztán az illetékes hatóságok fel tudnak használni. Sokat dolgoztunk az Erostattal együtt, és a tagállamokkal együtt természetesen, hiszen itt tagállami illetékességről van szó. Együtt dolgoztunk az adatgyűjtés és az indikátor kialakítás területén is amit a kollégám elmondott, ahhoz is csatlakoznék. Tehát nagyon fontos, stratégiai szempontból fontos dimenzió, az, hogy az összes szakpolitikának hozzá kell járulnia az állampolgár egészségi állapotának a javításához, hiszen itt nem csak egyszerűen klinikai problémákról van szó, szóval mindenki nagyon jól tudja, hogy hosszú távon rengeteg szociális tényező, az életviteli tényező szerepel, hiszen ezek nagyban meghatározzák az egyéneknek az egészségi állapotát. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig megadom az előadónak a szót, és megkeremem a McLarkint, hogy itt a menetrenddel kapcsolatban terjesz elő javaslatait. Köszönöm az árnyék előadóknak és mindenkinek, a bizottságnak is a megjegyzéseit. Nagyon átfogó dolgokat hallottam, sokkal többet, mint amit én szóba akartam hozni itt ma délelőtt. Hiszen minél jobban vizsgáljuk az anyagot, annál inkább látjuk, hogy milyen kulcsprioritások vannak benne elrejtve. Minél többet foglalkozunk vele, minél többet beszélünk róla, annál inkább korlátoznom kell magamat. Tehát, hogy mi is igazából a belső piaci aspektus a dologban. Hallottuk az okokat, mindig megpróbáltam az okokra koncentrálni, hogy hogyan függ ez össze a belső piaci bizottsággal. Számos pont, megjegyzés hallatszott el, és természetesen eh, figyelni fogok ezekre. Amire szükségünk van az az, hogy tisztázzuk eh, a szociális gazdasági hatásokat. A mutatók pedig azt eh, mutatják, hogy egyenlőtlenségek vannak az egészségügyi ellátórendszerekben. A kutatási programokat említeném, tehát alapvető fontosságúak, hogyha a piaccal szeretnénk együttműködni, annak érdekében, hogy több befektetés legyen, hiszen rengeteg forrás körül befektetésre. És garantálni kell azt is, hogy Európa vezesse a kutatási és innovációs és fejlesztési területet a jövőben is. Azonban tagállami kompetencia. El kell gondolkoznunk, hogy mit tehetünk. Itt olvasztó tégei lehetünk az Európai Unióban új elképzelések számára. Olyanok számára, amelyek tényleg működnek. És ezekre mind reagáltak a tagok. Ezen kívül a belső piaci és fogyasztóvédelmi bizottság nagyon sok mindent letehet az asztalra. Köszönöm. A menetrend, nem vagyok benne biztos, hogy mikor érkeznek meg a fordítások, de december 7-e a módosítók benyújtásának a határideje. Szerintem tehát november 10-ig megkapják a fordításokat. Köszönöm. A jelentés tervezett eh, november 29-30-án vitázunk, és a határidő pedig december 7-e volt és január 10-én fogjuk a megfontolást és a szavazást megejteni. Akkor pedig áttérünk a következő napi rendi pontra. A következő pedig uh, itt uh, a kiskereskedelmi ágazat, és Koratza Bild asszonyi a szó. Köszönöm, amikor szeptember 29-én utoljára találkozunk, a bizottság egy nagyon jó átfogó jelentést mutatott be. Ez pedig a kiskereskedelmi ágazat problémának feltérképezése volt. Az érintettekkel folytatott vita alapján kristályozottak ezek ki. A vitánk során pedig az árkülönbségekre, a tisztességes gyakorlatra, a fogyasztók üzletekhez való hozzáféréséről szóltunk, a fenntarthatóságot és a belső piaci hatásokat. Tehát természetesen ez nagyon tág, és itt most néhány prioritásra szeretnénk koncentrálni, és van egy négy oldalas jelentés. Ezen túl nem volt egyéb kommunikáció bizottság részéről. Kérném a segítségüket abban, hogy a témaköröket beszűkítsük. Hát szeretnék egy olyan jelentést, amely tényleg a leglényegesebb problémákra koncentrál, amelyeket az érintettek említettek. Ez pedig tényleg konkrét példákkal szeretnék megtenni, konkrét esetek példájával hogy tényleg jobban működjön a kiskereskedelmi szektor. E, ez az első alkalom, hogy a kiskereskedelemmel foglalkozik a parlament átfogó módon. Hiszen e, Európában e, munkahelyeket teremtenek, ezért támogatjuk a jelentést. Nagyon jó árnyék előadó megbeszélés volt múlt héten Strasbourgban, mindenkinek köszönöm a részvételt. És én is elkezdem a konzultációt néhány egyéb főszereplővel. Ők is kifejezték a tágabb konzultáció iránti igényüket, és éppen ezért több időre van szükségem a jelentéshez. A prioritások. És most kérem a segítségüket. Ami eddig kiderült az egész konzultációs folyamatban az az, hogy a üzletek és a termékek fűződő jobb hozzáférést kell biztosítani a fogyasztóknak. A piacra való bejutás még mindig korlátozott nemzeti szinten. A tagállamok gátolják az áruk szabad forgalmát. Tehát például, ha Hollandiából, Franciaországból visznek sajtot, máshogy kell becsomagolni. Tehát például olyan dolgokat például nem lehet Olaszországba vinni, amiről megállapíthatják, hogy kínzásra is alkalmas. Tehát ez például egy példa. Nem kell itt a spanyol viaszt újra feltalálnunk, azonban meg kell találnunk a legjobb gyakorlatot, és ezt ki kell cserélnünk. Esetleg nagyobb nyomást lehet a, annak érdekében kifejteni, hogy a meglévő belső piaci jogszabályokat jobban végrehajtsák. A tagállamokra kell nyomást gyakorolni, és a sokkal jobb, mintha állandóan panaszkodunk. A másik téma, ami kiderült, az az, hogy vannak restriktív gyakorlatok, amelyek az árakat fenntartják és csökkentik a választékot. Itt például a nagy márkák alkalmazzák ezt a kiskereskedőkkel kapcsolatban. Sokan említették ezt. Ezen kívül itt van a hatékonyság témája, a hulladékkezelés, energiamegtakarítás, a csomagolóanyagoknak a környezetre gyakorolt hatása. Szerintem hasznos lenne például megnézni a normák kölcsönös elismerését, a cégeknek óriási kutatás és fejlesztési kapacitásuk van. Ezből mindenki profitálhatna, hogyha közösen élünk vele. Természetesen összpontosítunk arra is, hogy mit tehetünk közösségi szinten, azt nem tesszük meg, amit helyi szinten is el lehet dönteni. Tehát mi kiegészítő jellegű jogalkotást szeretnénk. Tehát a fogyasztóvédelem az egyik legnagyobb jogalkotási darab. A munkánk nem csak az, hogy javaslatokat, jogalkotást javasoljunk, hanem hogy javasoljuk azt, hogy hol ne legyen jogalkodás. Így az egyik legkínosabb, legellentmondásosabb témával is szembesülünk, ez pedig a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat. A kis vállalatok nem is mernek eljönni, hogy elmondják problémájukat, hiszen attól félnek, hogy elvesztik az üzletüket. A mi munkánk az, hogy ezeket a dolgokat, ezeket a köveket felemeljük, és megnézzük, mi van alattuk, ahogy mondani szokás szeretnénk szenzibilizálni a közvéleményt néhány téma irányába, mert az emberek egyszerűen félnek. Kérem a segítségüket. Véleményem az, hogy párbeszédre van szükségünk, partnerségre van szükségünk az iparral, és ne mutogassunk egymásra, egy kicsit hagyjuk magunk mögött az ideológiai konfrontációt, hiszen ez elég gyakran megakadályoz abban, hogy konstruktív megoldásokat találjunk. Az iparhoz, a gazdasághoz kell fordulnunk, hogy önként szabályozza magát, végezetül pedig úgy gondolom, hogy a jelentés eredménye, legalábbis az én szempontomból, azt fogja majd ellenőrizni, hogy mennyire hajlandó az ipar együttműködni, mennyire hajlandó felelősséget vállalni azzal, hogy önként és kötelezettségeket vállal. Természetesen mm, a bizalom és a kötelező előírások különböznek. A menetrend a titkárságtól több időt kértem, hiszen az eredmény része az, hogy mindenkit bevonjunk, hogy participatórikus folyamat legyen, hogy a kisvállalatokat, nagyvállalatokat, fogyasztói szervezeteket is bevonjuk. Természetesen az árnyék előadókat. Tehát november 30-án a bizottság saját konzultációt folytat. Elnézést, ez október 27-e. A bizottság meg lefolytatja saját konzultációit az érintettekkel, és mindenkit szívesen látunk, November 30-án pedig az IMKON belül lesz egy workshop, ez pedig részben az érintettek, részben a szakértők közötti párbeszéd lesz, bármilyen ötletnek nagyon örülünk, és Svédországban is szeretnénk valamit tenni. Európai vita lesz, tehát mindenki szeretettel látunk. Most ideiglenesen megállapodtam, hogy a titkársággal, hogy március elején mutatom be a jelentésemet a módosításokkal, és a áprilisi NIMCO ülésen tárgyalhatunk. Tehát a árnyék előadókkal ebben állapodtam meg, és most várom véleményüket a anyag szubstanciájáról és a menetrendről is. Ami a menetrendet illeti, rögtön teszek egy megjegyzés, Harbor úr megbízott, hogy utaljak arra, hogy eh, nagyon nagy vonalú ez a menetrend, túl tág. És eh, a többi feladat Tunkkal eh, nehézségeket okozhat, tehát például a belső piaci csomaggal. Egy picit nem tudhatjuk ezt összevonni, szigorítani? De természetesen elnökként megértem, hogy hosszabb konzultációra van szükség, de most két kalapom van elnökként, utalok arra, hogy a többi szándékunkkal itt érdekonfliktus lehet, de erről még vitáznunk kell. Gebhardt asszony a következő, felszól, aki páncéri urat képvisel. Köszönöm szépen. Koraszapilc asszony a kitűnő előadását. Panzéri úr beszámolt nekem pozitívan a múlt heti árnyék előadó találkozásról. Éppen ezért az ő nevében is szeretném a konstruktivitásokat megköszönni. Ami pedig az időtervet illeti, a menetrendet illeti, Malcolm Halber megjegyzésével értek egyet. Koordinátorként, az IMCO koordinátoraként a belső piaci csomaggal kapcsolatban három jelentésről döntöttünk, ezek egymással párhuzamosan készülnek, nem különíthetők el egymástól. Éppen ezért szükség van arra, hogy legyen megfelelő mozgás terünk és megfelelő időbe betűk fejezni a jelentéseket. Éppen ezért mindenképpen még egyeztetnünk kellene a menetrenddel kapcsolatban, meg kellene néznünk, hogy ebben az összefüggésben mit tudunk még javítani, hogy mind a két célkitűzésünket el tudjuk érni. Ami pedig a tartalmi kérdéseket, az érdemi kérdéseket illeti, én minden ponton egyet értek önnel. Jól felsorolta a problémás kérdéseket, a kis és középvállalkozásoknak a nehézségeit ezen a területen, és említette azt, hogy figyelnünk kell különösen arra, hogy a kis vállalkozások ténylegesen esélyt kapjanak a túlélésre, abban a válságban, amivel ma küzdünk. Számukra a túlélés tehát egy nagyon fontos kérdés. Nem csak azért, mert fontos, hogy létezzenek, hanem azért is, mert ők fontos szerepet játszanak a fogyasztók szempontjából. Éppen ezért gondoskodnunk kell arról, hogy az ő általuk nyújtott szolgáltatások a lehető legközelebb kerüljenek az emberekhez. ehhez ne, elégtelen az, hogyha nagy vállalkozások foglalják le a vásárló elejét a fogyasztóknak, a kis vállalkozásoknak is hozzá kell ez jutniuk. Ebben az összefüggésben fontos szerepet játszik egy másik kérdés is. Meg kell teremteni azokat a szabályokat, amelyek biztosítják, hogy ne legyen tisztességtelen verseny a nagy és kisvállalkozások között, hanem ténylegesen a kisvállalkozások is megfelelő esélyhez jussanak a piacon. Ami pedig a további kérdést illeti, amit ön is említett, a piacra jutás kérdését, valóban úgy van, hogy ezzel a kérdéssel foglalkoznunk kell, ahogy a szolgáltatási irányelv esetében is tettük. Itt is szükségünk lenne egy screeningre, egy átvilágításra, amely megmutatja, hogy mely szabályozásokat kellene meghoznunk, milyen szabályokat lenne érdemes hoznunk hogy ne legyenek olyan szabályok, amelyeknek az értelmét keresünk, amelyeket értelmetlennek tartunk, és amelyeknek nincsen köze a kereskedelemhez, hanem gyakorlatilag protekcionista intézkedéseknek minősülnek, hiszen ilyen intézkedéseket nem hozhatunk, belső piacot szeretnénk teremteni. Éppen ezért fontos, hogy ezzel a kérdéssel is foglalkozzunk, számunkra, a szociáldemokraták számára a piac megnyitása nem azt jelenti, hogy deregulálunk, szabályokat lebontunk, hanem azt jelenti, hogy értelmes szabályokat hozunk. Tehát szeretném világosan fogalmazni a véleményemet. Nem szabad ezt a két dolgot összekeverni egymással. Ebben az összefüggésben mindenképpen meg kell fontolnunk azt is, hogy a kiskereskedelem kis helységekben különleges, fontos szerepet játszik bizonyos vásárló rétegek szemében, például az idősek, idősebb rétegek szemében. Vannak, akik nem annyira mobilisak az idősek között, és hiába van internetes vásárlási lehetőség, számukra ez nyilvánvalóan nem megoldás. Ha arra gondolok, hogy az idősebbek számára, különösen az idősebb asszonyok számára, akik egyedül élnek, na, akkor nos, az ő számukra nagyon fontos az életminőségük szempontjából, hogy ne kelljen a számítógép előtt vásárolniuk, hanem emberi kapcsolatokat teremthessenek a kis boltban, el tudjanak menni bevásárolni a sarki boltba, tehát nyilván erre a tényezőre is figyelmet kell fordítanunk. Éppen ezért konkrétan meg kell fontolnunk azt is, hogy hogyan tudunk nekik segítséget nyújtani ezeknek a kisvállalkozásoknak. Pancieri úr. Panzéri úr, elnézést kérek. Tehát Pancéri úr azt is javasolja, hogy fontol, megfontolás tárgyává tegyük, hogy fiskális eszközökkel, fiskális komponensekkel hogyan kezeljük ezt a kérdést. Úgy gondolom, ez egy olyan kérdés, amit mindenképpen meg kellene vizsgálnunk, hogy verseny jogi szempontból is megfelelő legyen. Még egy pontot szeretnék hozzáfűzni ehhez, amit Pancini úr nem említett, de amely számomra nagy fontos. Nagyvárosokban nagyvárosokban a vállalkozások által követelt, vagy vállalkozásoktól követelt bérleti díjak átláthatóságát meg kell teremteni. Ugyanis pontosan a kiskereskedelmi kisvállalkozásokat sújtják a magas bérleti díjak, éppen ezért nem léphetnek be a piacra. Amit éppen említettem, azt szeretném még egyszer összefoglalni. Itt van egy nagyon erős komponens a vitának, nevezetesen a létbiztosítás kérdése, amit mindenképpen figyelembe kell vennünk. Tehát biztosítanunk kell, hogy a vállalkozások fennmaradjanak ez általános érdek mindannyiunk számára. Azt gondolom, hogy Korazabil asszonynal megfelelő útra tértünk ebben a kérdésben. Köszönöm szépen. Lükekart úr a következő felszólalónk, őt a Dán televízió is közvetíti. Gondolom ezzel kapcsolatban nincsen kifogásuk. Denke Kart úr. Nagyon szépen köszönöm, és Dánul folytatom. Tak for formand. Øh, jeg skal starte med lige undskylde, at jeg kom lidt, øh, lidt sent derfor. Köszönöm elnök asszony, elnézést, hogy egy kicsit későn érkeztem, és ezért Bít asszony hozzászólásának a felét nem tudtam meghallgatni. Úgyhogy elnézést kérek előre, hogyha bármit megismétlek. Először is az első ülés esetén, vagy idején is már hangsúlyoztam, hogy nincs prioritások felállításáról szó fontosnak tartom, hogy megállapodni, meg tudjunk állapodni a prioritásokról a témával kapcsolatban. Szerintem olyan területekre kell, hogy korlátozzuk a témát, amelyek ténylegesen az IMCO bizottság illetékességébe tartoznak. És nem hiszem, hogy ezen túl kellene, hogy lépjünk. Véleményem szerint a jelentésnek észszerű kereskedelmi gyakorlatokkal kell foglalkoznia, nagy kereskedelem és kiskereskedelem területén. Hatástanulmányt kellene, hogy készítsünk, mielőtt bármilyen szabályt felállítanánk. És amikor a szerződéses feltételekről beszélünk a B2B esetén, ez a forgalmazás területén, az elosztó hálózat területén esetleg problémát okozhat. Ez az első megjegyzésem. Aztán fontos, hogy a belső piac megfelelően működhessen, főleg a kiskereskedelem területén. Itt területi szállítási korlátozásokról beszélünk. Ezt szerintem pontosabban meg kell, hogy vizsgáljuk. És meg kell, hogy nézzük azt is, hogy mi a, milyen árkülönbségek vannak a tagállamok között. hiszen lehet, hogy itt adózási tényezők is szerepet játszanak, általános adók vagy általános forgalmi adók esetében felmerül eltérések és az elektronikus kereskedelem ösztönzése területén is vizsgálatokat kell, hogy végezzünk. Meg kell, hogy vizsgáljuk az idős személyek helyzetét, az ő szempontjaikat, hogy ők mennyire férnek hozzá a kiskereskedelmi egységekhez de természetesen az belső piac megfelelő működése is fontos, és e tekintetben viszont támogatnunk kellene az elektronikus kereskedelmet. Harmadik megjegyzésem, hogy a versenyt is meg kell, hogy vizsgáljuk, hiszen egyre több az úgynevezett private label, vagyis egyéni címkézési gyakorlat, és ez esetleg más gyártókat hátrányos helyzetbe hoz, a nagy láncok nagyon jól meg tudják oldani, nagyon jól tudnak saját márkás terméket értékesíteni, viszont ez lehet, hogy torzítja a versenyt. Ezt is meg kell, hogy vizsgáljuk ezt az aspektust. Egyébként itt nemzeti jogi illetékeségekről van szó, és ahogy mondtam, például az energia, logisztikai, környezetvédelmi kérdések nem tartoznak az IMCO illetékességébe, úgyhogy uh, nekünk a saját témáinkkal kellene foglalkoznunk, amikor a prioritásokat felállítjuk. Ahogy mondtam, ezek a témák, amelyek számomra fontosak, és szívesen dolgozom együtt az előadóval és másokkal is a témán. Köszönöm szépen bele bújok újra a zöldek jelmezébe, hiszen a zöldek részéről én vagyok az árnyék előadó. Köszönetet szeretnék mondani az előadónak az eddigi munkájáért, így különösen a Strasburgi találkozásért, az rendkívül konstruktív volt. Számomra az a fontos az egész kérdés esetén, hogy vizsgáljuk meg, hogy a tisztességtelen piaci magatartás, tisztességtelen versenyterületén nincsen -e szükségünk a vállalkozások közötti B2B területen, tehát ezt kellene legelőször is ellenőriznünk a tisztességtelen kereskedelmi magatartásra vonatkozó rendelet vitájakor már foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, és nagyon sok olyan jel volt, ami arra utalt, hogy erre szükség lenne. Ekkor a bizottság nem fogadta el az ajánlásainkat, azonban úgy gondolom ez a vita még nem zárult le, folytatnunk kell. Ennek a jelentésnek az egyik célja tehát az lehetne, hogy ezt a kérdést is újra megemlítsük, és egy listát, katalógus készítsünk, hol vannak problémák. Nagyon sok olyan terület van, ahol vannak, nagyon hosszúakká válnak a kereskedelmi értékesítési láncok, és nem azonos súlyú partnerek vannak itt eh, egymással kapcsolatban. Éppen ezért az én kezdeményezésem az lenne, hogy nézzük meg, hogy speciálisan nem kellene figyelnünk ezzel. A tisztességtelen kereskedő magatartásokkal erről egy katalógus kellene esetleg készítenünk, és nem kellene itt egy szabályozást kezdeményeznünk. Most újra az elnök szerepébe bujok. De Jong úr, a következő hozzászólónk. Köszönöm, elnök asszony. Igen, a kolléga sajnos akadályoztatott volt ma reggel, de így is úgy is jelentkeztem volna, hiszen hálás vagyok a bizottságnak a jelentésért. Írásban is tudattam a bizottsággal ezt. Kiváló kezdeményezésről van szó, írtam a biztos asszonynak. A levelemben pedig azt írtam le, amit Gebhardt asszony mesélt most el a bizottság jelentésében utalnak a boltok szociális funkciójára is. Ez pedig most nagyon fontos számunkra is. De hogyha bele gondolok, hogy milyen helyzetben vannak a különféle üzletek, akkor megállapíthatom, hogy legalábbis Hollandiában bár a kormányot megpróbál ez ellen tenni valamit, hogy az üzletek egyre inkább kiköltöznek a városközpontból a város peremére. Nincs elég bolt. Például a falvakban. Éppen ezért az életminőség rosszabb. A biztonság is csökken. Arról van szó, hogy meglegyenek ezek a boltok, az üzletek, hiszen nagyon fontos társadalmi funkcióval bírnak. Főleg az emberek biztonsága érdekében is, és a bizalom érdekében is. Szükségünk van eh, a vegyes kereskedésekre, valahol a faluk közepén, a sarkon. Azt is látjuk, hogy eh, a boltokat egyre inkább arra kényszerítik, hogy együttműködjenek. Egy eh, bolt egyedül már szinte nem képes fenntartani magát. Azt látjuk, hogy több bolt áll össze szövetségbe, hogy legyen pénzük. Természetesen nem jó a környezetnek, ha az emberek kimennek a város szélére vásárolni. Maradjanak bent a boltok a város közepén, vagy a falu közepén. Természetesen ez a nagy láncok számára nehéz lesz. De Ön is szólt már a B-től B-ig terjedő üzletre, és szólt a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatról. Azonban az a kérdés is felmerül, hogy tovább kell haladnunk. Itt nem az állam után kiabálunk, de a kis boltokat valahogy meg kellene menteni, hogy ott maradjanak, ahol most vannak. Itt igazából nem hitel, hanem más lehetőségek segítségével, de van egy kérdésem a bizottsághoz, pedig már közvetetten megválaszolták. Nem lenne szükség egy külön jelentésre, vagy egy akció cselekvési tervre a bizottság részéről, hogy segítsünk a kis üzleteknek? A bizottságtól azt hallottuk, hogy nagy figyelemmel kíséri a mi vitánkat. Tehát több figyelmet kérek a kis üzletek számára. Ez nagyon fontos jelzés lenne. Köszönöm. Rosfor úr a következő felszólaló. Köszönöm, elnök asszony. Először is Zsolván kollégával az előbb az alkoholról beszéltünk, és most is hasonló témáról van szó, de nem szabad beleesnünk abba a csapdába, hogy az alkoholista este keresi az újabb üveg italt, amit el tudna fogyasztani, és hogy ezt szolgáljuk ki. Ugyanakkor egyetértek a jelentés tartalmával, és egyetértek ezzel a vitával is, is hiszen ez pontosan mutatja, hogy nagy a szándékunk arra, hogy kibővítsük az alkalmazási területet. Először is fel kell állítanunk a prioritásokat, ez nagyon fontos. És nem szabad, hogy csak adatokat gyűjtsünk, illetve a fogyasztói panaszokat gyűjtsük be. Ez természetesen ez is fontos, de ez nem minden. Úgyhogy a Market Body pontosan azt jelenti, hogy a fogyasztó és a fogyasztó elégedettsége kell, hogy a középpontjában legyen a figyelmünknek, és ezzel lehet javítani a belső piac működését. Szeretnék konkrét megjegyzésekkel is élni. Először is nagyon fontosnak tartom a verseny témáját, a kiskereskedők témáját. Ez tipikusan az a téma, ami mindig az érdeklődés szélére szorul és ugyanakkor a fogyasztói értékelés szempontjából ez nagyon fontos. A verseny szempontjából például a fogyasztó sokszor nem is tudja, hogy a nagy láncok, amelyek úgy tűnik, hogy egymással versenyben állnak, de igazából ugyanannak a csoportnak a leányvállalatai, és egyáltalán a valóságban nem állnak egymással versenyben. Az egyik legperverzebb helyzet manapság pontosan ez, hogy vannak olyan szupermarketek, amelyek egymáshoz közel vannak, és az embernek az a benyomása, hogy más lánchoz tartoznak, de igazából ugyanahhoz a csoporthoz tartoznak, vagy ugyanolyan beszerzési csoporthoz tartoznak. Ezért nagyon oda kell, hogy figyeljünk ezekre a kérdésekre. A kiskereskedelem védelme, ennek nagyon örülök egyébként, hogy a kollégák azt mondják, hogy a kis üzleteket védeni kell, én mindig is mindent megtettem ezért. De ez nem mindig teljesen egyértelmű, hiszen sokszor, amikor a kiskereskedőt védjük, akkor ez nem mindig kompatibilis azzal, hogy a verseny abszolút értékeit is védenünk kell. Viszont szerintem ezek összeegyeztethető kérdések, és hogyha mi meg tudunk arról állapodni egymás közt, hogy ezt hangsúlyozzuk, akkor ennek örülni fogok. Van egy nagyon-nagyon mély meggyőződésem, félretéve a sajtcsomagolás kérdését, meg vagyok arról győződve, hogy azok a témák, amelyek esetében a fogyasztó tájékoztatás nem megfelelő, ahol a fogyasztónak az a benyomása, hogy a saját tagállamában nem kap megfelelő információt, többé-kevésbé ezek ugyanazok a témák, amelyek a belső piac esetében sem működnek. Hogy pontosabban fogalmazzak, például a mobiltelefon, banki szolgáltatás, ez két olyan szektor, ahol a fogyasztók nem elégedettek, főleg az árrendszer tekintetében. És nem véletlen, hogy ezek azok a témák, amelyeknél a fogyasztók úgy gondolják, hogy még rosszabb a helyzet, amikor határon átnyúló szolgáltatásra van szükségük. Például a lakhelyük szerinti országon túl más országban is banki szolgáltatást akarnak igénybe venni. Úgyhogy az árrendszerre vonatkozóan tagállamon belül is plusz információra van szükség, és ez egyébként magától majd javítani fogja a belső piac működését is. A kettő teljesen kéz a kézben jár. Az egyik tagállamon belül nem tud az ember megfelelően tájékozódni, akkor még kellemetlenebb helyzetbe kerül, és még kevésbé tud tájékozódni, amikor a tagállamon kívüli, tehát belső piaci szolgáltatást vesz igénybe. Végül igazából egy kérdést szeretnék föltenni a kollégáknak, az árnyék előadóknak is. Amikor azt javasolják, hogy javítsuk a következő időszakban ezt a helyzetet, Ugye itt van egy piaci meghatározás, és ugyanakkor azt mondjuk, hogy a költségvetési eszközök nem felelnek meg ahhoz, hogy ezeket a lépéseket meg lehessen tenni. Nem vagyok biztos abban, hogy az a jó megoldás, hogyha azt mondjuk, hogy én minden, nem tilozzuk meg ezt a kérdést, és hogy évről évre a piac működésnek megfelelően állítunk fel szabályokat. Én inkább előnyben részesíteném azt a megoldást, hogy koncentráljunk néhány célzott adatra, információra minden évben, és ne csináljunk egy általános részletes felmérést minden évben hiszen nem tudjuk a piacot minden évben nagyon részletesen követni, hanem inkább néhány stratégiai indikátort kellene itt figyelembe venni. Tehát szerintem ez jobb megoldás, mint hogyha azt mondjuk, hogy teljes mértékben felmérjük minden évben a belső piac helyzetét. Például én most beszéltem a mobiltelefon kérdéséről, de beszéltem volna más témákról, ugye banki szolgáltatásokról is, hiszen itt nagyon nehéz az adagyűjtés feladat, és egyébként pedig örülök annak, hogy az Erostat együtt dolgozik a tagállami statisztikai hivatalokkal, szolgálatokkal. De ugyanakkor az adatgyűjtés területén, hogyha azt mondjuk, hogy minden évben teljes felmérést akarunk végezni, úgy gondolom, hogy ezzel késleltetni fogjuk a tényleges intézkedéseket. Úgyhogy én azt mondanám, hogy nem tudjuk minden évben teljes mértékben felmérni a belső piacot, ezért minden évben néhány fontos stratégiai témát kell kiválasztani. Köszönöm. Köszönöm szépen, Rosfor úr. Ami az eredményekkel kapcsolatos megjegyzését illeti mindenképpen ezek fontosak. A kezdeményezett jelentésben azonban nem a scoreboardról van szó, hanem a kiskereskedelme kapcsolatos bizottsági megjegyzésről. Éppen ezért a bizottság álláspontját is meg kell hallgatnunk. Azonban az a javaslata, hogy ne folytassunk minden évben részletes vizsgálatot, ez mindenképpen egy értékes meg, megjegyzés. Madame Dajon a következő hozzászólunk. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak. Lenne egy kisebb megjegyzésem, ami egyébként kapcsolódik mind a két vitához, illetve az egészségügyi területen fönnálló egyenlőtlenségek témájához, és úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság a egyes tagállami területeken a gyógyszer hozzáférés eh, területén az egyenlőtlenségekkel már foglalkozott. Nagyon fontosnak tartom, hogy az állampolgárok eh, méltányosan és hasonló hozzáférést élvezzenek nem csak a kezeléshez, hanem a gyógyszerekhez is. Fontos, hogy beszéljünk a kereskedelmi aspektusról is, és az is fontos, hogy az Európai Bizottság, illetve az Európai Unió tagállamok felügyeljék, hogy kiegyensúlyozott legyen a az Európai Unió területén a kis gyógyszertárak léte, tehát hogy ne a városi területen koncentráljanak, ahol inkább túl sok van belőlük, és a vidéken belőlük hiányoznak a gyógyszertárak. Ez verseny probléma, de ugyanakkor betegbiztonsági kérdés is, hiszen bizonyos területeken nincsenek gyógyszertárak, és emiatt a gyógyszereket normál kereskedelmi forgalomban, például élelmiszerüzletben lehet értékesíteni, és ott nincsenek olyan felkészült emberek, szakemberek, akik például a betegek kérdéseire megfelelő szakmai választ tudnának adni. Úgyhogy ezt fontosnak tartom a jelentés szempontjából. Köszönöm. Köszönöm szépen. Schwab, azt a következő hozzá. Schwab úr, a következő hozzászóló. sok különböző vélemény volt ebben a témában. Volt egy írásos állásfoglalás, amely azt feltételezte, hogy a nagy márkák kihasználják a hatalmi pozíciókat a piacon, a saját javukra tisztességtelenül fordítják a hatalmukat. Jó lenne, hogyha ezzel kapcsolatban is világos lenne az álláspontunk, ezzel kapcsolatban nem hallottunk semmit. Néha az a benyomásunk, hogy ezzel is foglalkozik a jelentés, azonban itt ellent, ellentmondásos a helyzet. Éppen ezért szeretném, hogyha egy világos álláspontunk lenne. Amikor pedig a menetrendről volt szó, akkor kétségeimet kell megfogalmaznom. Ebben az évben már nem lesz nagyon időnk hogy foglalkozunk itt a bizottságban ezzel a kérdéssel. Éppen ezért gyakorlatilag a következő évre tolódik ez a feladat. Remélem, hogy Karacapült asszony a árnyék előadókkal megoldást talál erre. Másodszorban szeretném hangsúlyozni, amit más témák más témákkal kapcsolatban is megbeszéltünk, tehát például a roaminggal és a telefonos rendszerrel kapcsolatban, a telefonkönyvekkel kapcsolatban, a B2B területeken a szabályozás kérdése nagyon sok szempontból egy alternatíva lenne, amivel foglalkoznunk kellene. Ezzel gyakorlatilag sok egyedi esetet is le tudnánk fedni. A harmadik pont, ami pedig a kiskereskedelmet illeti, itt szeretném hozzáfűzni, hogy az én szempontomból a kiskereskedelem nagyon fontos abból a szempontból, hogy kiszolgálja a helyi piacot vannak nagy, kis és középméretű résztvevők, vannak kis résztvevők, akik azt állítják, hogy kis résztvevők, még sem olyan kisméretiek. Olyan sok kis ö, üzemvállalkozás nincs is már ezen a piacon Németországban. Azonban ez rendben is van egészen addig, amíg a piac szabályszerűségére hallgatnak ezek a vállalkozások. Egy problémám azonban mindenképpen van ezzel. Venion asszony is foglalkozott ezzel. Fontos a kisvállalkozások fennmaradása élet a további létezése a fogyasztók számára. Ez nem csak piaci kérdés, hanem gyakorlatilag a, a közbiztonság és a közrend kérdése is. Vannak politikai keret feltételek, tehát amiket be kell tartanunk. Mindenképpen foglalkoznunk kell azzal a kérdéssel, hogy a beszerzési ár mennyiben befolyásolja ezt a piacot, és mennyiben fogadható el ezekkel kapcsolatos jelenlegi gyakorlat még. Éppen ezért örülök, hogy a téma egész spektrumával foglalkozik. Remélem, hogy az előadó és az árnyék előadó a végén egy megfelelő javaslattal fog előállni számunkra. Elnök, köszönöm szépen, most a bizottságnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Nagy érdeklődéssel hallgattuk és vártuk is a vitát. Korátza Bildasszony jelentésével kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy Korátza Bildasszony meghívása a holnapi konferenciára elhangzott. Tehát itt tovább vizsgáljuk az érintette sorsát. Több mint száz érintett jön el, és remélem, hogy a szakbizottság véleményére is reagálunk majd. Tehát nagyon Fontosnak tartjuk itt az együttműködést. A másik megjegyzésem, az, hogy, és őszinte vagyok, még mindig nem tudom, hogy mi lesz az egységes piacról szóló aktusban erről a témáról. Remélem, hogy hatékonyan együttműködünk, és jelezzük, hogy figyelembe kísérjük ezt is, de holnap elfogadandó ez, tehát most nem tudok erről többet mondani. Köszönöm. Köszönöm. Akkor Visszaadom a szót az előadónak. Köszönöm. Én is szeretném nagyra becsülésemet kifejezni az összes megjegyzés tekintetében, és várok a bizottsági konzultációra, amelytől valószínűleg további motivációt és konkrétumot hallunk. Gebhardt asszony a legtöbb megjegyzésével egyetértek, Páncéri úr megjegyzéseivel is, de óvatosnak kell lennünk, hogy azokra koncentráljunk, ahol közösségi szinten is befolyással élhetünk. Nem vagyok biztos, hogy sokat tehetünk itt a parlamentben. És a fiskális elemekről is ugyanezt mondanám. De esetleg egy kicsit közelebbről is megtekinthetjük ezt, hogy konkrétabban mire gondol. Lokegoa úr, köszönöm. Természetesen eh, be kell eh, szűkítenünk a területeinket, és eh, úgy szeretnék innen elmenni, hogy rendben van, megvan az a konkrét körünk, amelyen belül elkezdhetünk dolgozni. A dolgoknak természetesen imkor relevánsnak kell lenni. Hatástanulmány, majd beszéljünk róla, hogy igazából milyen szektorokban szeretné ezt lefolytatni. Elektronikus kereskedelem nagyon fontos, hiszen itt elég sok a potenciál a belső piac tekintetében. De most szavaztunk az Arias jelentésről, és nem hiszem, hogy ezt a dolgot ismét fel kellene vetnünk. Tehát szerintem ne vessük fel ismét az elkereskedelmet, hiszen ez benne van a fogyasztó irányelven. A versenykorlátozás, igen, Malcolm Harbour vetette ezt fel, és meg kell vizsgálnunk, hiszen ez az ár különbségekre is vonatkozik, ahol nagy a fragmentáció. Itt a magán címke. Hát igen, Néhányan úgy gondolják, hogy az előnyökkel jár a fogyasztó számára, mások korlátozás látnak benne. Tehát ezt meg kell néznünk, és vitát kell folytatnunk. Rúlasszony, üdvözlöm, most világos leszek, hogyha a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatról beszélek, akkor remélem, hogy mindenki egyetért ebben, hiszen már van egy irányelv, azt hiszem ez 2006-os vagy 2008-as. Tehát van irányelv a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatról a B to a B2C formában, és ezt mindenki felvetette. Tehát itt szó van a tisztességtelen szerződésekről a kisboltokhoz való hozzáférés, az idősek számára biztosított hozzáférés, tehát hogy az idősebbek van -e hozzáférés az üzletekhez, tehát hogyha nincsen autójuk, nem vagyok biztos, hogy itt a helyi szabályokban sok mindent tehetünk, de ahogy az elején mondtam, hogy a piacra történő bejutás garantált legyen, az egy olyan dolog, amivel foglalkoznunk kell. De Young asszony, a szociális funkció, ahogy Gebhardt asszony mondta, tehát az embereknek eh, emberi kapcsolatokra is szükségük van, nagyon fontos terület ez. Nem tudom, hogy mennyit tehetünk közösségi szinten ezen eh, hogyha hozzáférhetőséggel eh, foglalkozunk. Schwab úr, köszönöm a támogatását. Menetrend. A titkársággal már beszéltem róla, hiszen az érintettek arra kértek, hogy egy tágabb konzultáció legyen. Én szeretném, hogyha mindenki profi munkát végezne, és eh, hiteles jelentés születne az összes módosítóval együtt. Ami itt a slotok tekintetében megvan, a zsüven jelentés, a tisztességtelen piaci gyakorlat. Szerintem jó lenne, hogyha itt három üres helyünk lenne. Hiszen akkor ez a jelentés később kerülne tárgyalásra, de ezt vizsgáljuk még meg. Én tényleg szeretném ezt az időt kihasználni márciusig. A másik dolog, a dolog lényeg, a szubstancia. Rosfor úrnak üzenem, hogy én szeretném megváltoztatni a jelentés címét, mert uh, itt nem igazán egy uh, eredményjelzőről van szó, nem a megfigyelésről van szó. A bizottság már feltérképezett dolgokat, azonosított problémákat, a legjobb gyakorlatokat, megoldásokat. Azonban itt nem csak vizsgálatról van szó. Itt konkrét megoldásokat szeretnénk javasolni. A megfigyelés, nyomonkövetés nem túlságosan proaktív, tehát nem érzem jól magam vele. Mm, tehát itt újra éleszthetjük a kiskereskedelmet. A bizottság jelentése szerint a belső piacnak nagy, fontos pillére a kiskereskedelem. Tehát ez itt nem egy nyomon követő, nem egy monitorozó jelentés. Véleményem szerint megoldás orientált jelentés. Köszönöm szépen, és várom a további megjegyzéseket. Igaza van, hogy mindenképpen a menetrendel kapcsolatban módosításokra van szükség. A terület több időt igényel. Azt gondolom, hogy a belső piaci rendelet még nem született meg, éppen ezért mindenképpen még vitatárgyát kell képezze a menetrend. Nem volt itt egyik kollégánk a vitán, azonban az ő véleménye az, hogy szintén foglalkozni kell ezzel, és akkor a végén egy jó kompromisszum születik. Egy másik fontos kérésem lenne önökkel szemben. Délután egy fontos meghallgatásunk van ma délután. Itt a nemzeti parlamentek képviselői 23 23-an eh, lesznek itt, 13 országban. Norvégiából, Svájcban, két EFT országból, 11 tagállamból lesznek itt. Összesen tehát 41-en lesznek itt nemzeti parlamentekből, hogyha az Európai Parlamentből azonban csak négyen lesznek itt, vagy hárman, akkor ez kínos lesz. Éppen ezért nagyon szeretném kérni önöket, hogy a saját frakciójukban közöljék azt, hogy ma délután nagyobb látogatottságra van szükségünk. A belga elnökség sajnos ma már ma tart a szociális szolgáltatásokkal és a közbeszélésekkel kapcsolatban meghallgatást. Ez egy rossz időzítés. Éppen ezért kérek mindenkit, szeret, hogy gondoskodjon, hogy ma délután ne legyen üres a terem. Ma délelőtt időt takarítottunk meg, éppen ezért hamarabb befejezzük, de kérem, hogy legyenek itt délután megfelelő számban. Elnézést, még egy pont, a következő ülés időpontja. Ne felejtsék el, hogy november 8-án lesz az IMKO bizottság következő ülése. Itt Zsüven úr jelentéséről fogunk szavazni, tehát ne felejtsék el. Természetesen a meghívómat is meg fogják kapni, azonban emlékeztessék minden kollégájukat, hogy november 8-án hétfőn lesz a következő bizottsági ülés. Köszönöm szépen! Na. És ezzel zárom az ülésünket. Köszönöm szépen!